Kezdődik a szavazás. Első jelentésünket Mendez de Vigo úr írta, a szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében. Erről szavazógéppel fogunk szavazni név szerint, és meg is nyitom a szavazást, és mindenki szavazott. Akkor lezárom azt. Megállapítom, hogy 499-94 arányban négy tartózkodásra nagy többséggel elfogadtuk a határozatot. Következő témánk a szerződések felülvizsgálata az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések. Ismét Inigo Mendez de Vigo úr szövegéről van szó, 11-es módosítóról szavazunk először, erről is név szerint kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. And it's been... Elutasítottuk. A hármas módosító következik, kitámogatja, feltétele ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-esről nem kell szavaznunk, csak a 4-esről, ez, erről viszont géppel megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást nagy többséggel elutasítottuk a négyes módosítót. Ötös bekezdés, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk a kettes módosítót. 13-as módosító következik, erről is géppel kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, akkor az ötös módosítóról megnyitom a szavazógépes szavazást. Hát ismét az ötösről szavazunk, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk, ahogy láttam is az előbb. Hatos módosító. Név szerint kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. Hetes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 8-as, 9-es kiesik. A 10 szavazunk, géppel. Megnyitom a szavazást a 10-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk, géppel megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy az állásfoglalás tervezett szövegét a képernyőn látható arányban nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek! Következő megszavazandó témánk a kirgizisztáni helyzetre vonatkozó hét állásfoglalási indítvány. Szelefranka úr kíván szóbeli módosítót fűzni hozzá. Igen, elnök úr, itt arról van szó, hogy egy szóbeli módosítást kíván Brock képviselő felterjeszteni, de ő sajnos nem lehet itt ma reggel. Arról van szó, hogy az ötös bekezdéshez szeretnénk szóbeli módosítással élni, amely az október 10-i szavazásról szól, illetve választásokról annak érdekében, hogy a demokráciát és a politikai elszámoltathatóságot javítsuk. Van ellenvetés, ezzel kapcsolatban nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor befogadhatjuk a szóbeli módosítót, ki támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy második szóbeli módosítóról is kell azonban beszélnünk, Bártaladzi úr kívánja elmondani. Tessék, önnék a szó? Igen, itt egy olyan szóbeli módosításról van szó, amely a 13-as ponthoz kapcsolódik azt szeretnénk kérni, hogy kérjük fel a bizottságot arra, hogy a jelenlegi helyzetet vizsgálja ki, és hogy humanitárius segítségnyújtáson éljen a helyzetnek megfelelőképpen. Köszönöm. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nem látok jelentkezés. Akkor szavazunk róla, ki támogatja a szóbeli módosítót. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most szavazhatunk az egész állásfoglásról, ki támogatja ellene tartózkodás, Elfogadtuk. Most hat politikai frakció által támogatott állásfoglalás indítványról fogunk szavazni az elektromos járművek témájában. Hármas módosítóról szavazunk, ki támogatja, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A négyes bekezdésre vonatkozik egy módosító, részenként kell szavaznunk róla. Első rész mellette te, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. A hatos bekezdés de vonatkozik az egyes módosító, erről géppel fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást a hatos bekezdésre vonatkozó egyes módosítóról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezért most részenként kell szavaznunk a hatos bekezdésről. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó. Akkor a hatos, második, hatos bekezdés második részéről megnyitom a gépes szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt, és megállapítom, hogy a hatos második részét elutasítottuk. Hetes bekezdésről külön fogunk szavazni. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, kettes módosító, mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A C preambulum bekezdésről két részben fogunk szavazni. Első rész, második rész, el, el, elfogadtuk második rész, ezt is elfogadtuk. Most az egész állásfoglalás indítványról szavazunk. Ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Congratulations. Now the next item. A következő napi rendi pont a gazdasági és monetáris bizottság nak az állásorolása a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és gratulálok. Peterle úr jelentése, fellépés a rák ellen Európai Partnerség Bizottsági Közleményről, ez a következő napi rendi pontunk az állásfoglalást mellette, ellene tartózkodik. Ezt is elfogadtuk. Gratulálok Peterle úrnak. Következő, amiről szavazunk, Toja jelentés. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében szavazunk az 55-ös bekezdésről résznek, mint első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell néznünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Everybody's voted. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és az eredmény elfogadtuk. 304 igen, 299 nem szavazattal. 61-es következik. 61-es bekezdés. Mellette, ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a teljes állásolásra szavazunk. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Gratulálunk Toja asszonynak. A következő amiről szavazunk, a Pródi jelentés, a bizottság fehér könyve, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egy európai felépési keret felé. Mielőtt szavaznánk, megadnám Pródi úrnak a szót. Mr. Prodi, of the floor. <coughs> Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az éghajlatváltozás óriási fenyegetés jelent számunkra, és reális fenyegetés, ezt pedig valahogy meg kellene szüntetnünk, noha különböző szinten fog hatni területeinkre. Az ökoszisztémák tönkretétele gazdaságainkat és általában az emberek jólétét és egészségét is veszélyeztetni fogják. Sokszor utaz, utaltunk már arra, hogy egyfajta klíma egyenlőséget kellene létrehoznunk, most pedig egyetlen egy hanggal kell felszólalnunk az Európai Unió szintjén, nekünk meg kell őriznünk vezető szerepünket a klímaváltozás elleni harcban, ugyanis minél később kezdünk el tenni valamennyit, annál óriási nagyobbak lesznek a hatásai gazdasági, szociális értelemben a klímaváltozásnak. A helyi és regionális hatóságoknak nagyobb lehetőséget kell biztosítani az innováció, és a technológiai haladás területén. Ezzel a fehér könyvvel az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra kérjük fel, hogy segítsék a PPP konstrukciójú partnerségeket, azért, hogy az összes olyan kezdeményezést támogassák, amelyek az adaptációs terveket segítik minden egyes négyzetméterét területünknek védenünk kell, a talajvédelem miatt a vizet meg kell őriznünk benne, azért, hogy az eróziót megakadályozzuk, és aztán a víz, a föld alatti vizeket, a talaj, talaj alatti vizeket és a talaj felszíni vizeket is meg kell őriznünk. Egyfajta inkluzív, szisztematikus rendszerre van szükség a megújuló energiaforrások te- támogatásának tekintetében. És most szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden olyan kollégának megköszönjem a munkáját, aki hozzájárult ennek a jelentésnek a sikeréhez. Köszönöm. Grazie, signor Prodi. Köszönöm szépen Pródi úrnak. Most pedig megkezdjük a szavazást az egyes módosítóról két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell elektronikusan, megnyitom a szavazást, szavazotta mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes módosítás név szerint megnyitom a szavazást. a mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 305-295 arányban. 67-es bekezdés mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Mentem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 68-as bekezdés mellette. Ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. elfogadtuk 297-293 arányban, nagyon szoros volt. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell ezt is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki? Nem. Megnyitom a szavazást a mindenki. Megnyitom a szavazást. És az elfogadtuk nagy többséggel. Lássuk a 73-as bekezdés, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg éppen. Megnyitom az elektronikus szavazást. Ha leadta mindenki, akkor lezárom. Elfogadtuk. Most pedig szavazásra bocsátom az egész szöveget. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Még egyszer gratulálok Pródi úrnak ehhez a sikerhez. Következő szavazásunk tárgya Koszolino úr jelentése a közösség pénzügyi érdekének védelme tárgyában, illetve csalás elleni harc tárgyában. Először az egyes szem módosítóra szavazunk, név szerint szavazunk az egyes szem módosítóra. Megnyitom. Kérem adják le szavazatokat. Lezártam. elvetettük. Most az állásfoglás egészét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Gratulálok Kocolin úrnak a jelentéstevőnek. A következőkben Dolcs úr jelentése az Európai Befektetési Bank 2008-as jelentése, az egész szövegre szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Utolsó napi rendi pontunk a szavazások sorában. Állásfoglalás a nigériai Joszban történt tömeges mészállások ügyében. Több szóbeli módosítót jeleztek. Elsőként Till Nielsen asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy eh, már korábban is mondtam, egy szóbeli módosítót nyújtanék be a hatos eh, bekezdéshez. Felkérjük a nigériai hatóságokat arra, hogy eh, a nigériai kormányzók, egyes nigériai kormányzók döntéseit vizsgálja felül és változtassa meg. Ezek eh, a döntések eh, halálos ítéleteket írtak elő, ezt kívánjuk megváltoztatni, és felszólítjuk Nigériát arra, hogy eh, a halálbüntetési moratóriumot tartsa életben. A nemzet a halálbüntetés visszaállítása ellene megy a nigériai kötelezettségvállalás. Ellenvetés? Nem látom, ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kacsmarek úr is kérte, hogy szóbeli módosítóval lehessen a hetes bekezdés tárgyában, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a szólásszabadság, a vallásszabadság, olyan értékek, amelyek része kell, hogy legyenek az EU és Nigéria közötti párbeszédnek. Abban az összefüggésben, amelyet a kotonúi megállapodás szerinti politikai megbeszélés tartalmaz. Ellenvetés van, mondja az elnök, ha nincs, akkor szavazhatunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásra szavazhatunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Képviselőtársaim! Körülbelül 25 percünk van addig, amíg az Egyesült Államok alelnöke Biden úr megérkezik. Azt javasolnám tehát, hogy éljünk most a szavazat magyarázat lehetőségével 11 óra 55-ig, de azt kérem, hogy legkésőbb 11.20-kor legyenek itt, hogy készen álljunk dísz vendégünk az alelnök fogadására. Köszönöm szépen!